ezeket alá fogok írni, ezeket ennek az ülésnek a jegyzőkönyvében, függelékben megtalálják. Most pedig rátérünk a napirend tervezett elfogadására, módosítására. Egy kérdésem van a csütörtökkel kapcsolatban. Az ALDE frakció Bóz asszony jelentése az Európai eh, Nemzeti és Regionális Elszámolási Rendszerek Európai Rendszerével kapcsolatban ez a szavazás csütörtökön lett volna, és azt kérik, hogy vegyék le a napirendről. Beuz asszony. Thank you, President. Um, as a rapporteur for, for the... Köszönöm szépen, elnök úr. Ezt uh, a dokumentumot csütörtöki szavazásra iktatták be, de szeretném azt mondani, hogy készen állunk arra, hogy egy hónappal elhalasszuk ezt. Lehet, hogy uh, első olvasatban akkor kompromisszumos megoldásra juthatunk és el tudjuk fogadni. Négy tagállam, Franciaország, Németország, Olaszország és Portugália nem volt még bizonyos statisztikai adatok hiánya miatt kész erre. Ezeknek a benyújtása kötelező formában lett volna a feladatuk, de a Dán elnökség végére kellett volna ezt benyújtaniuk, benyújtaniuk nyilván a sajtóban is olvastak erről. Az új elnökség azonban egy kicsit nagyobb nyomással már elérte azt, hogy esetleg első olvasatbeli megállapodásra tudunk jutni. Ezt várjuk meg, természetesen sürgős a dokumentum, a statisztikai adatok gyűjtés, begyűjtésének módja különösen a régiókból, kiemelten fontos. Így tudjuk bizonyítani azt, hogy a könyvekben, elszámolásokban meglepetések lehetnek. Nyilvánvalóan nagyon sok mindennel összefügg ez a gazdasággal, egyébekkel, és a ház, biztos vagyok abban, minden frakciója egyetérten ezzel a halasztással. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bósz asszony. Van-e valaki, aki mellette a felszólalna, ellene kíván-e szólni valakit, akkor Bószasszony kéréséről szavazást nyitok meg, kézzel felemeléssel ellenszavazat, tartózkodás. Úgy látom, hogy levehetjük a napirendről. Az eheti napirendet így elfogadtuk. Meg is nyitom ezzel az első napi rendi pontunk megtárgyalását, Lára Kómi jelentése az európai szabványosításról. Meg is adom a szót az előadónak, Kómi asszonynak.